Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Ez egy szokatlan terem, ezt láthatják mindannyian. Alig látok bárkit. Hello, hello, hello. I'll try to recognize all of you. Megpróbálom akkor felismerni a kollégákat, egy kicsit nehezen látom a többieket, de szerintem most már meg is kezdhetjük akkor a mai ülésünket, a szokásos regi bizottság ülését. Igen, köszönöm szépen, tehát köszönöm mindenkinek, megkapták a napirendet. Kérdezném, hogy a napi rendtervezetet elfogadhatjuk-e? Fannisztároly úr parancsoljon. Köszönöm szépen hogy itt lehetek ma önök között. Két megjegyzésem lenne, illetve két kérdésem lenne a napirendel kapcsolatban. Kretu asszony nem tudott eljönni, mivel más kötelezettségei voltak, más feladati, és azt beszéltük, hogy a következő ülésen itt lesz. Aztán érkezett egy olyan kérés, hogy az új főigazgatóval is találkozzunk, hogy jobban megismerhessük. Két gondolatom lenne ezzel kapcsolatban, később lesz majd koordinátorok ülése, de nem erre a napirendre mondom, hanem a következő napirendel kapcsolatban, a következő ülés napirendjével kapcsolatban mondom, hogy talán jó lenne, hogyha egy, a Regi Bizottság a plenárisra egy állásfoglalás dolgozna ki, év végén ugyanis a tagállamok, az ex ante feltételeknek meg kell feleljenek, stratégiákat nyújthatnak be, és akik nem képesek erre, azok elbukhatják a pénzt a jelenlegi időszakban. Úgyhogy ez kritikus fontosságú. És jó lenne, hogyha egy pozitív vitát tartanánk szavazással együtt, itt a szakbizottságban egy állásfoglalásról, a felgyorsítással kapcsolatban, de a következő év e- elején már tudjuk a plenárison pontosan, hogy mi az álláspontunk, hol tartunk, talán ezt a kezdeményezést el is fogadhatják. Szerintem erre nagy szükség van, ugyanis hogyha túl sokat várunk, a Költségvetési Bizottság mindenképpen felvállalja ezt a kezdeményezést azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet, és át kell ütemezni a pénzeket. Tudni kell, hogy mi a bizottság véleménye az időszak pénzösszegeinek elosztásáról egy 360 milliárddal kapcsolatban, amelyet el kell költeni. Úgyhogy a regi bizottság részéről egyfajta jól megalapozott álláspontot dolgozhatnánk ki, tehát ez nem a mostani napirendre vonatkozik, hanem a következőre, hogy legyen eszmecsere, akár egy szöveg elkészítésével. A néppárt egyébként erre természetesen hajlandó. Nagyon köszönöm. És mivel nem jöttek be még a képviselők, ezért tudtam egy kicsit tovább beszélni. Valószínűleg, mondja az elnök asszony, ez a terem miatt van. Na, hát köszönjük szépen. Majdnem a napirendről volt szó, de akkor úgy tekintem, hogy jóvá hagytok a mai napirendünket. Második napirendi pontunk az elnök közleményei. Most van bejelenteni valóm. Az első a görög delegációra vonatkozik, amelyre szeptember 18 és 20-a között került sor két héttel ezelőtt a regi delegáció ellátogatott Görögországba. Tesszalonikit és Attént látogattuk meg. 11 találkozót tartottunk a különböző szintű politikai hatóságokkal, nagyon érdekes eszmecserét folytattunk a miniszterelnök helyettessel, Alexis Charitissal, aki a gazdaságért felelős miniszter illetve más döntéshozókkal is, helyi és regionális szinten beleértve Tesszaloniki polgármesterét és alpolgármesterét, illetve Atén polgármesteri képviselőjét, és lehetőségünk volt arra, hogy a strukturális reformok támogató szolgálatáról beszéljünk a kollégákkal, illetve lehetőségünk nyílt arra, hogy különböző nagyon érdekes projektekről beszéljünk, beleértve olyan egyes ellentmondásos projekteket, mint például a Thessaloniki metró, de nagyon sikeres projektek is voltak Pireán, vagy a témban. Minden esetre már elkészült a jelentés a titkárság részéről, ezeket kiküldtük a kollégáknak, a nyomtatott példányt is megtekinthették. Tehát Görögországról ennyit tudnék mondani. Szerintem nagyon sikeres volt ez a látogatás, nagyon érdekes eredményei voltak. És sajnálatos módon a képek nem néznek nyomtatásban olyan jól, elég nehéz felismerni, hogy ki kicsoda. Minden esetre az volt az elképzelés, hogy több kép készüljön majd. Minden esetre a látogatás nagyon érdekes volt, és elsősorban nagyon pozitív. Ugyanis több problémára készültünk fel, de találkoztunk különböző kormányzati szintű képviselőkkel, akik kifejezték, hogy elkötelezettek a munka folytatása mellett, és eh, nagyon határozottan igyekeztek bemutatni a strukturális alapokkal kapcsolatos munka pozitív példái, tehát ez lenne a látogatásról a véleményem, illetve beszámolom, és természetesen a kollégák majd biztosan szintén beszámolnak erről. A második közleményem pedig az éves regékoter ülés, amelyre holnap délután kerül sor, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy 14.30-tól délután 5 óráig a régiók bizottságának épületében lesz ez az ülés, és ez az egyik olyan esemény a régiók hetének programjában, amely most zajlik itt Brüsszelben, tegnap pedig egy nyitóülés volt itt az Európai Parlament épületében, a plenáris termünkben. Én magam is részt vettem, Fanny Sterroyer is ott volt. És azt hiszem, hogy a holnapi találkozó nagyon érzelemdús lesz, a régiók bizottságában valószínűleg javaslatok, elvárások is elhangzanak. A régiók bizottság ugyanis szeretné tudni, hogy mi az Európai Parlament terve a kohéziós politika jövőjét illetően a 2020 utáni időszakban. A harmadik közleményem pedig a Régiók Bizottságának szeptember 28-i eseménye lenne, egy fogadás volt Bajorország képviseletén, a címe pedig Erős megújult regionális politika minden régió számára 2020 után. Ezelőtt pedig egy konferenciát tartottak, Európa régióinak hozzájárulása jövőnk kezelése, irányítása szempontjából. Ahogy mondtam, ezt is a régió bizottsága szervezte. Egy közös nyilatkozatot írt alá 332 képviselő, régió, regionális képviselő, 22 tagállamból és 5 interregionális szervezet részéről. Az Európai Unió kohéziós politikája valamennyi régiók számára 2020 után. Markula úrnak Javorcsik úr a szlovák elnökség részéről szintén illetve én magam is a Regi Bizottság elnökeként aláírtam, tehát ez az a könyv, amelyben az aláírások szerepelnek, nagyon nehéz, a régiók részéről 332 aláírás, ezt a könyvet a titkárságnak át fogom adni, és láthatják, hogy a hazájukból mely régiók támogatták ezt a nyilatkozatot. Ez egy nagyon erős, határozott nyilatkozat, nagyon fókuszált, és a kohéziós politika jövőjére vonatkozik ezt a titkárságnak adom, náluk lehet megtekinteni. Illetve még egy közleményem lenne. Múlt héten Strasbourgban a biztosok, illetve az E, a szakbizottsági elnökök értekezlete találkozót tartott a bizottság munkaprogramjáról. Klaszterekben szerveztük ezt a találkozót, ahogyan tavaly is. Úgy gondoljuk, hogy ez sokkal jobb módja a bizottsággal való munkának. Én két klaszterben vettem részt, az egyik az MFF-fel foglalkozott, a többéves pénzügyi kerettel, a következő pedig a munkahelyek növekedés beruházások témájában. Az elsőt a Költségvetési Bizottság elnöke, illetve Ötinger biztos vezette, ugyanis Georgieva biztosasszony nem volt jelen. A második klaszter pedig Katainen biztos úr, illetve a Foglalkoztatásügyi Bizottság alelnöke vezette. A második klaszterben én hozzászóltam, és elmondhatom, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy megbeszéljük a kohéziós politikát, a strukturális alapokat, illetve az összes beruházási politikát ebben az összefüggésben, és kihangsúlyozok a strukturális alapok szerepét a munkahelyteremtésben, az európai növekedésben, illetve az európai beruházás politika keretében. Tehát ezek voltak a közleményeim az elmúlt hét történéseivel kapcsolatban, és hogyha nincsen egyéb megjegyzés vagy javaslat, akkor pedig rögtön rátérhetünk a szavazásra. Rendben? Tehát Egy jelentésről és egy véleményről fogunk szavazni. Az 1303-2013 pereó rendelet egyes a pénzügyi stabilitás vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosítása. Igen, hosszú címez. Ez a jogalkotási javaslat a 24-es cikkre vonatkozik, illetve a 120-as cikk 3-as beren bekezdésére a közös rendelkezésekről szóló rendeletből. Mind a két cikk olyan magasabb összegű támogatást tesz lehetővé a nehézségekkel küzdő tagállamok számára. A bizottság pedig azt javasolta, hogy a magasabb társfinanszírozási összeg lehetőségének időszakát meghosszabbítják. A 24-es cikk elsősorban Görögországra vonatkozik, a 120 per 3-as pedig Ciprusra. Önök azt kérték, szeretnék, hogy a szakbizottság nevében én legyek a jelentéstevő, és az utóbbi ülésünkön döntöttünk arról, hogy módosítás nélkül elfogadjuk a bizottság javaslatát. Tájékoztatni szeretném önöket arról, hogy a Koreper ülés során szeptember 23-án a tanács módosítás nélkül elfogadta a bizottság javaslatát, a régiók bizottsága és ezek Gazdasági és Szociális Bizottság egyaránt támogatja ezt a javaslatot. Egyéb szakbizottság eh, nem javasolt módosító indítványokat, a Költségvetési Bizottság elnöke szintén támogatja a megközelésünket, és a többi szakbizottság pedig, eh, több mint tíz szakbizottság eh, úgy döntött, hogy nem fog véleményt megfogalmazni. Tehát egyetlen szavazás lesz, Ebben az esetben, és kérem, a szavazást megnyitom. Kérem, szavazzanak. A szavazást lezárom, nem, még nem. Megvan most már az eredményünk. Volt lehetősége a szavazásra? Volt módja? Nem? Probléma van? Technikai probléma? Nem működik, elnézést kérek, lezárom akkor a szavazást. Hogyha bárkinek technikai problémája van, akkor szóljon. Működik? Most már működik? Jó. Önnek is problémája van?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 Technikai segítségre van szükségünk. Működik most már? Működik? No. Nem, nem működik. Anyway, I, I close the, the vote. Minden esetre a szavazást lezárom, és akkor újra szavazunk. Jó, akkor még egyszer szavazunk, jó? Tehát akkor kérdezem, hogy tudunk-e most szavazni, a szavazást megnyitom. Everything is okay? Minden működik? Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Rendben, nagyon köszönöm. Tehát akkor ezt a jelentést jóvá hagyták. 34-en szavaztak, 31 szavazott igennel. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a második szavazás következik. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtása, regi vélemény, amelynek szerzője Bresszó asszony szeretne mondani valamit? Nem? Nem. Jó, köszönjük szépen. 96 módosító indítvány született, számos kompromisszum, Úgyhogy akkor kezdjük a szavazást. Compromise. Az egyes kompromisszummal kezdjük, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elnézést, mondja az elnökasszony, nincs, elfogadtuk. 14-es módosító, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, ellenőrizzük elektronikus úton. Ebben a teremben nagyon nehéz látni, hogy mi a helyzet, úgyhogy a 14-es módosítót elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. <laughs> The vote is closed. Lezárom a szavazást. And it is adopted. Elfogadtuk. Nagyon sajnálom, muszáj volt ellenőrizni, hogy mi a helyzet itt a teremben. Okay, uh, Mr. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy úr, kérem, számolja meg, hány néppárti képviselő van, mert egyel több szavazó volt a néppárt részéről. Okay, so one of the members will now... Jó, akkor most egy valaki kimegy, a többiek maradnak. Okay, amendment 15, we... 15-ös módosító. A második részről szavazunk, mert részenkénti szavazást kértek. A másodikról szavazunk, tehát ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, azt hiszem elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük a 15-ös módosító második részét. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os módosító. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. 17-es módosító. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. Kettes kompromisszum. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 20-as módosító. Mellette?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 The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most a négyes kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó. Akkor ellenőrizzük a 46-os módosítót elektronikus úton, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es módosító második rész, részenként szavazunk ugyanis, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Azt hiszem. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük a 62-est elektronikusan. Megnyitom a szavazást. 62-es módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcvanas módosító mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk. 81-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 83 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 84 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 85 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 86 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 87-est elektronikus úton, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. And it is rejected. Elutasítottuk. Yes, so we vote now amendments from 88 to... A 88-astól a 91-esig azonos módosítókról szavazunk, mellettük, ellenük. Tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk. Ellenőrizzük? Elfogadtuk. Jó, rendben. 92-es mellette, ellene, tartózkodás, tessék. Bocsánat, bocsánat, ez okafogyottá vált. 8-as kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 96-os, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Most pedig a végszavazás következik. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A véleményt elfogadtuk. 32-en szavaztak, és 28-an igennel voksoltak a vélemény mellett. Köszönöm szépen! Ezzel véget ért a szavazás. Következik az ötös napi rendi pontunk, A report from Mr. Nielsen. Nielsen úr jelentéséről van szó. Az Európai Unió északi sarkvidékre vonatkozó integrált politikája címet viseli. Az Európai Bizottság az Unió főképviselőjével, aki a kül- és biztonságpolitikáért felelős, közös nyilatkozatot adott ki, ennek címe az Európai Unió északi sarkvidékre vonatkozó integrált politikája, és mindez az idén áprilisban jelent meg. Az AFET és az MVU úgy döntött, hogy saját kezdeményezésű jelentést készít ebben a témában az 55-ös szabály alapján. Kérem, lehetne egy kicsit csöndesen viselkedni itt a teremben? Hogyha nagyon fontos beszélgetést kívánnak lefolytatni, akkor tegyék ezt meg a folyosón, és nem itt a teremben. Thank you. Uh, Köszönöm. Nilsson úr, a jelentés készítője, aki a véleménytervezetről beszámol nekünk, a legfőbb regionális fejlesztési aspektusokról szólva az északi sarkvidékre vonatkozom. A módosító indítványok benyújtásának határideje október 17-e hétfő lenne, javaslatom szerint 5 óra 30. És a novemberi második ürésen szavaznánk róla. Parancsoljon Nilsson úr! Köszönöm szépen! Először is el szeretném mondani, hogy nagyon jó dolog, hogy a szakbizottságunk erről a témáról véleményt készíthet, nevezetesen az északi sarkvidékről. Általában a külügyi bizottság a kompetens, vagy az MV. A reginek nem mindig volt lehetősége ilyen témában véleményt alkotni. És a regionális fejlesztés nagyon fontos ilyen szempontból az Európai Parlament véleményében. Itt most nem csak kül- és biztonságpolitikáról van szó, vagy környezetvédelmi kérdésekről. Ebben a régióban nem csak jeges medvék vannak, hanem emberek is élnek. nem csak Grönlandon, vagy máshol. Itt teljesen ugyanúgy élnek emberek, mint mi, mint önök. És fenntartható körülményeket szeretnének létrehozni, munkahelyeket teremteni, úgyhogy ebből a szempontból ez nagyon fontos. Én próbáltam a fontos dolgokra koncentrálni, főleg kiemelni az európai területi együttműködést az Európai Uniós országok között, illetve a külső határok menti területekkel való együttműködést. Ilyen szempontból az északi sarkvidék is nagyon fontos terület. Nagyon sokat foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy az Európai Parlamentnek megfigyelői státuszt kellene betölteni az északi tanácsban. a beruházási és strukturális alapok rendkívül fontosak a, a munkahelyteremtés szempontjából. És vannak ilyen fontos elemek, amelyeket ki kell emelni. Meg kell hallgatni a régiók, a helyi közösségek képviselőit, akik óriási tapasztalatokkal rendelkeznek, nem csak ezen közösségek fejlődését illetően, hanem a környezetvédelem és a biztonság területen is. Nagyon sok ismeret gyűlt össze ezen a területen, és ezt ki kellene használnunk, mint lehetőséget. Úgyhogy nagyon érdekes fórum ez, nagyon fontos lenne a helyi közösségeket meghallgatni a jövőbeli munkahelyek szem előtt tartásával is. Nem csak a környezetről van szó, hanem a helyi idegenforgalomról is, fenntartható idegenforgalomról, az ökológiai szempontból fontos technikák felhasználása szempontjából, a KKV-k érdekében, hiszen innovatív ötletekkel nagyon jó fejlesztéseket lehetne ezen a területen, ebben a régióban bevezetni. Aztán van egy régi javaslat, hogy Európában egy központot hozzunk létre az északi sarkvidékről, úgyhogy szeretném, hogyha a bizottság megfelelő intézkedéseket hozna, hogy ezt a, cent, ezt a központot létrehozzuk. Hát röviden ennyit a regionális politikai perspektívákról, amit bele kellene venni ebbe a véleménybe. És hogyha másik két szakbizottságnak vannak ötletei a javítás érdekében, örömmel fogadom az ötleteket. Köszönöm. Thank you. Thank you, Mr. Nielsen. Um... Köszönöm szépen, Nielsen úr. Először az árnyék készítőknek adom meg a lehetőséget. Kellem úr, parancsoljon. Öné a szó. Nagyon köszönöm, asszonyom. Én itt közvetítőként vagyok jelen a külügyi bizottság, illetve a regionális fejlesztési bizottság között. Az elsőben állandó képviselő vagyok, itt helyettes. Nagy örömmel hallgattam a beszámolót, de az egyik legfontosabb dolog az, hogy milyen fontos az európai területi együttműködés, főleg az északi sarkvidéki terén. A továbbiakban is így kell eljárnunk, amikor lezárul a jelenlegi több éves pénzügyi keret, vagyis az évtized végén. A néppárt támogatja azt az elképzelést is, hogy az EU-t be kell vonni az északi sarki tanács munkájába, mint megfigyelő. A tervezetben megfogalmazódik az is, hogy mire van szükség. Hangsúlyt kell helyezni a helyi érintettek, az önkormányzatok közötti együttműködésre. Ugyanis nagyon fontos, hogy tőlük visszajelzéseket kapjunk. Ezen kívül nagyon tetszik az az elképzelés is, hogy az északi sarkvidéken az innováció rendkívül fontos. Ez az emberi erőforrások hiányának kitöltését segíthetni elő. Az innovatív biznisz modellek, technológia sokat segíthetne itt. Mint külügyi bizottsági tag még azt mondanám, hogy az északi sarkvidéket nem csak úgy lehet tekinteni, mint regionális baráti tagállamokat és partnereiket. Ugyanis rendkívüli fontossággal bír ez a terület stratégiai szempontból, az energia, a közlekedés és egyéb szempontok miatt is. Tehát ezen területeken a regionális politika nem csak a regionális szakpolitikához tartozik. Egy külső dimenzióval is kell rendelkeznie, és néhány javaslattal szeretnék itt élni, ugyanis, ahogy önök is nagyon jól tudják, Oroszország kulcsfontosságú szerepet tölt be az északi sarkvidéken. Most nemzetközi ö, szabályokat ö, szeget meg Oroszország, és nyilván az ilyen jellegű ö, viselkedésnek pozitív-negatív következménye van az északi sarkvidékre. Végül, ami a, a az északi sarki információs központot illeti. Finnországban, mivel részt vagyok, és ez szerencsére messze van az északi sarktól, relatíve, úgyhogy teljes mértékben támogatni tudjuk azt, hogy a szomszédos Finnországban jöjjön létre ez a központ. Köszönöm szépen. Luer. Köszönöm szépen. A következő árnyék a Luer úr. Köszönöm, elnök asszony és üdvözlök minden kollégát ezen a szokatlan helyen, és köszönöm én is a jelentéstevőnek a vélemény kidolgozását. Az ECR frakcióban Finn és Dán kollégák is ülnek, és ők is elismerik azt a javaslatot, hogy az északi sarkvidék érdekelt felei egyfajta fórumot hozzanak létre, ez a kapacitásfejlesztést, a források összehangolását segíthetné elő, és támogatjuk mi is azt is, hogy a fórum egy ideglenes alapon működne, és a biztonság, bizottságnak kell biztosítania, hogy megfelelő ütemterv és költségvetés mellett működjön 2020-ig az első szakaszban. A nemzeti szervezetek már működnek, és ezen a területen aktívak. Az északi sarkvidéki tanácsban Dánia, Finnország és Svédország képviselteti magát, mint teljes jogú tag. Elsősorban éppen ezért az ECR a szuverén jogok elismerését szorgalmazza, ezen országok esetében, illetve a többi a tanácsban résztvevő öt ország esetében. Az ECR elismeri, hogy az Európai Unió finanszírozza a távoli területeket, a sarkvidéki területeken, ugyanakkor úgy érezzük, hogy ennek kiegészítő jellegű szerepet kell játszani az északi sarkvidéki tanácson belül. Az ECR egyébként elismeri, hogy a tanács döntő fontosságot hordoz hiszen itt ez a terület egyedülálló tudományos lehetőségeket kínál, különös tekintettel a klíma változás területén folyó kutatás tekintetében. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy a jelenlegi struktúrák és kapcsolatok maximális kihasználására lenne szükség. Sok eredmény született az elmúlt években, 2002 óta, K plusz F programok, léteznek a hatodik kutatási program keretében, a 2020-as Horizont program keretében is, számos nem EU-s, tehát EU-n kívüli résztvevő is aktívan szerepet játszik. Az ECR arra hívja fel a bizottságot, hogy az Északi Sarkvidéki Információs Centrum létrehozása Riomenienben minél előbb megtörténjen a költségvetés keretén belül. A következő árnyékjelentéstevő Tava úr. Elnök asszony, ha jól értettem, akkor az anyanyelvemen is szólhatok, finnül is, ugyanis azt hiszem Finország igen jó helyzetben van, ami a tolmácsolási lehetőségeket illeti, tehát én finnül folytatnám. Elnök asszony, kedves kollégák, én is megköszönném Nilsson kollégának az ALDE frakció nevében, nevében, hogy milyen jó véleményt dolgozott ki. A javaslat is hangsúlyozza, hogy az északi sarkvidék eh, tekintetében nagyon fontos az együttműködés és az eh, esélyegyenlőség komoly szakértelem halmozódott fel, innovációs potenciál, ami a helyi vállalatok számára, különösen a KKV-k számára különösen hasznos lehet. És szeretném aláhúzni, hogy a strukturális alapok is támogatják a sarkvidéki kutatást, ami hozzájárulhat a problémák enyhítéséhez, illetve a növekedést elősegíthet és a munkahely teremtés. Szeretnék rámutatni arra, hogy a jövőben a jelentésben jó lenne kizárólag az, ész, az északi sarkvidék EU-s részére összpontosítani, tehát az Európán belüli együttműködésre. Az érdekelt felek fóruma szerintem egy hasznos eszköz az együttműködés kézzel foghatóvá tételében, hiszen az északi sarkvidék egy egyedülálló ökorendszer, az északi sarkvidéki információs központ lehetővé teszi, hogy hosszú távon szemléljük ezeket a kérdéseket, és a központ létrehozása Észak-Finnországban is azt is lehetővé teszi, hogy az információhoz jobban hozzáférhessünk. Tehát vannak kihívások minden esetre, az északi dimenziót életben kell tartani, és ez a fórum egy kiváló platformot jelent arra is, hogy párbeszédet folytassanak az érintett országok Oroszországgal, a legfontosabb témákban az energiahatékonyság és a környezetvédelmi projektek kapcsán. Úgyhogy ezt a megközelítést életben kell tartani. Vannak bizonyos akadályok, korlátok, minden esetre fent kéne tartani a kapcsolatokat, a párbeszédet Oroszországgal. Úgyhogy elnök asszony, még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy Nielsen kolléga kiváló munkát végzett, és biztos vagyok benne, hogy végül is nagyon jó vélemény fog születni. Az északi sarkvidéki információs központ is egy jó ötlet, az én szülővárosom szívesen fogadja. És most Skerlec kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani a vélemény szerzőjének, kiváló munkát végzett a vélemény összeállításában. A zöldek támogatják a legtöbb javaslatot, kitételt a véleményben. Tudjuk, hogy az északi sarpidék a munkahelyteremtés szempontjából milyen lehetőségeket kínál, ugyanakkor a fenntarthatóságról is beszélnünk kell, a fenntartható fejlődésről, foglalkoztatásról. Ez kell, hogy az alapját képezze az északi sarkvidéki politikának. Ez az elv további finomításra szorul, ami a kutatást, innovációt illeti. Itt európai alapokra is szükség van, hogy ezen célkitűzéseket el tudjuk érni. Az ambiciózus fenntartatósági célok megvalósítására nincs lehetőség, ha nem figyelünk oda a gazdálkodás és az igazgatás színvonalára. A helyi közösségeket be kell vonni a döntéshozatalba és a megvalósításba. Tehát a helyi önkormányzatokkal nagyon fontos az együttműködés. Azt hiszem nem kell megismételnem, hogy a helyi önkormányzatok és közösségek ismerik legjobban a saját igényeiket, ők vannak leginkább tisztában a kihívásokkal, a lehetőséggel. Tehát ha ezt a szintet nem vonjuk be, akkor nem alkothatunk, nem hozhatunk létre egy hatékony északi sarkvidéki politikát. A régiókkal nagyon fontos az együttműködés ezen a területen, elsősorban a határokon átnyúló együttműködést kell megkezdenünk, és oda kell figyelnünk a meglehetősen sérülékony öko rendszerre. Az európai sarkvidéki politikának hozzá kell járulnia a fenntartható fejlődéshez az északi sarkvidék EU részén, illetve a többi részén is. Ezeknek az erőfeszítéseknek pedig elő kell segíteniük az Európai Unió globális klímaváltozási politikáját is. Ez lehet egy hatékony módja annak, hogy az összes partnert bevonjuk, és ezáltal elérhessük a céljainkat. És nagyon sajnálom, hogy a jelentéstevő ma nem tud részt venni az ülésen. Köszönöm szépen, Demato asszony! Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a kollégának a jelentés elkészítésért. Szeretném kiemelni, hogy egy bekezdésben arról van szó, hogy a sarkvidéket egy kutatási területnek kell tekinteni. Az idegenforgalom, a fenntartható idegenforgalom, a különböző technológiák, az ökológiai megoldások vonatkozásában. A KKV-k számára ez nagyon jó terület lenne az innovatív technológiák miatt. Én azért el szeretném mondani, hogy nem szabad elfeledkezni arról, hogy micsoda ökológiai értéket jelent ez a sarkvidék, és hogy mi történt az éghajlatváltozás miatt. A 2014-20-as időszakban prioritásként kellene tekinteni azt, hogy a CO2 kibocsátást csökkentsük, hogy minden operatív program nemzeti, regionális szinten figyelembe vegye azt, hogy szükség van az energiai, energetikai modellek átalakulására innovatív, fenntartható módon. Az amerikai és európai ipari tevékenység ugyanis veszélyezteti ezt a területet, az ökoszisztémát, és ugye ez veszélyesen megnöveli a tengerszint magasságát is. Ott van a Greenpeace, amely azt kéri, hogy a sarkvidéket tekintsék védett területnek, és bármiféle kitermelő tevékenységet állítsanak ott le. Köszönöm. Köszönöm szépen. További jelentkezőt nem látok a képviselők közül. Nielsen úr kíván-e reagálni? Az Európai Bizottság képviselőjét szeretnénk először meghallgatni, és utána önné a szó. Elnézést itt én bakiztam. Jurocsevics és Kirillo asszony az Európai Bizottság részéről. Megadom önöknek a szót. Köszönöm szépen. A külszolgálattól érkeztem, és szeretnék én is köszönetet mondani a vitáért, ugyanis mi már az Európai Bizottság szolgálata részéről régóta együttműködtünk ezen közös közlemény kidolgozásában. A cél az volt, hogy hangsúlyozzuk a konstruktív együttműködést az északi sarkvidék kapcsán. Tudjuk mindannyian, hogy milyen geopolitikai összefüggésről van itt szó. A regionális együttműködés az érintett országok, és országo, Oroszországot is ideértem, jól működik a sarkvidéki tanács keretén belül. Múlt héten Portlandben jártam, de facto megfigyelőként, és láttam, hogy Kanada, az Egyesült Államok, Oroszország, Finnország, Svédország, Dánia, Izland és Norvégia rendkívül jól együttműködik, és a feszültség elhanyagolható ezen a, ebben a fórumban. Más fórumok is vannak, az északi dimenzió, ez egy szakpolitikai keret, amiről már említést tettek, a Berenc sarkvidéki tanács, Van Európa szintén képviselteti magát Norvégia, Dani és Izland révén a határokon átnyúló együttműködési programokat is meg szeretném említeni, ideértve Oroszországot is. Tehát a koncepció az, hogy ezt a régiót változatlanul egy feszültségmentes régiónak őrizzük meg, már megvan az együttműködés kerete, és ennek egyébként az európai globális biztonság szempontjából is megvan a jelentősége. Szeretnék visszatérni egyébként még a sarkvidékről szóló vélemény jelentőségére. Számos olyan kérdéssel foglalkozunk mi is, aminek mentén a multilaterális együttműködés nagyon fontos, a párizsi megállapodás mindenféleképpen prioritást élvez. Ezen kívül javasoltunk egy az érdekelt feleket tömörítő fórumot is, ami a beruházási tevékenységet is elősegítheti ebben a régióban. Ez a fórum már működik, és valószínűleg jövő júliusban Finországban egy nagy rendezvényre kerül sor. Ez egy komoly mérföldkő lesz a fórum életében. Végezetül pedig még annyit szeretnék elmondani, hogy a közlemény ben a környezetvédelmet, a, környezet, a klímaváltozás hatásainak enyhítését is hangsúlyozzuk a fenntartható fejlődéssel együtt. Ez az ott élők segítését is jelenti, és a nemzetközi együttműködés révén a különböző prioritásokat kívánja megvalósítani, ezekről már korábban szóltam. A közös munka mindenféleképpen eh, fenntartható kell, hogy legyen, és ezt kell, hogy támogassa a kutatás és innovációs tevékenység. Washingtonban egy miniszteri találkozóra került sor a sarkvidék eh, témakörében, amit a Fehérház szervezett eh, szeptemberben. Egy közös nyilatkozat született ennek eredményeként, ehhez az Európai Unió is aláíróként csatlakozott, és ebben például azt hangsúlyozták, hogy a Horizont 2020-as program az egyik legnagyobb hozzájárulás a sarkvidéki kutatás területén. 40 millió eurót irányoztunk elő az északi sarkvidéki kutatás támogatására, és azt hiszem, hogy most ezzel be is fejezném, és átadnám kolléganőmnek a szót. Joanna Kirua vagyok, a regionális politikáért felelős főigazgatóságról. Néhány pontot szeretnék említeni. Először is köszönöm, hogy ismerő szavakat hallottunk az együttműködés kapcsán, és köszönöm, hogy elismerik ennek az együttműködésnek az értékét, a jelentőségét. Reméljük, hogy a tárgyalások során is élvezzük a támogatásukat. A Digi Régió belül nyolc program van, sarkvidéki program, kettő mainstream program Finország esetében, kettő svéd ország, és négy határokon átnyúló és nemzetek közötti program. A nyilatkozatot olvasván gondolom látták, hogy van egy olyan interreg program, ami különös hangsúlyt kap és komoly szerepet játszik. Ez szerint a nyilatkozat szerint az északi perifériális területekre irányuló interreg program az irányító hatóságok hálózatát kívánja kialakítani, az északi sarkvidék Európai Uniós részén. Miután ez a program a mi hatáskörünkbe tartozik, örömmel mondhatom, hogy egy munkacsoport felállt, és ez nem csak ezeknél a programoknál aktív, hanem az összes külügyi, külkapcsolati program esetében is szerepet játszik, így konkrétan Oroszországgal több jelentés is született, ezek nagyon érdekes jelentések, tehát jó lenne tudni, hogy milyen kísérleti projektek jöhetnek szóba, amelyekben az összes forrás összeadódhat. Köszönöm szépen, és Nielsen úrnak megadom a szót végül. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon szépen köszönöm a támogató szavakat. Láttuk, hogy a az állásfoglaláson még lehet finomítani, különös tekintettel például a fenntarthatóságra, fenntartható fejlődésre. Ugyanakkor örülök annak, hogy többen a regionális együttműködés erősítését említették. Én magam a helyszínen meglátogattam a helyi közösségeket, és nagyon fontos lenne közöttük egy hálózatot tovább fejleszteni, kiépíteni, ezt jobban kihasználni. Itt nem csak az önkormányzati együttműködésekről van szó, hanem a helyi lakosság bevonásáról is. Másrészt nem tudom, hogy valóban jó elképzelés lenne-e itt a külügyi kérdéseket is ebbe a véleménybe bevenni, bevonni. A a külügyi szakbizottsággal és a környezetvédelmi szakbizottsággal szorosan együttműködünk. Mi úgy érezzük, hogy nem kéne a mi véleményükben a többi szakbizottság kompetenciáját is bevenni, inkább a saját hatáskörünkre kellene összpontosítani és ezt szerepeltetni csak a véleményben. Úgyhogy e tekintetben vannak bizonyos kétségeim. Egyébként nagy érdeklődéssel várom a további konkrét javaslataikat a vélemény továbbfejlesztése kapcsán. Köszönöm szépen. Akkor itt le is zárjuk a vitát, és emlékeztetnék arra, hogy módosított benyújtására van mód október 17-e hétfő délután 5 óra 30-ig. A következő napi rendi pont jön. Ez a hatos. eszmecserét fogom tartani az Európai Bizottság regionális és várospolitikai főigazgatósága szakpolitikáért, valamint a szakpolitikai teljesítményért és megfelelőségért felelősség főigazgató helyettesével, Nikolás Martin úrral, aki 10 óra 15 körül fog megérkezni, úgyhogy akkor, tehát 10 óra 15-ig tartunk egy rövid szünetet.

No, 0774. Um,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

voi tradizione dell'Egitto, prego ai ministri creatori del Sarabio, ali nemano ideja, nažalost, ali je super dečko, simpatiča, nasmijan uvijek, ljudi ga vole, šta ljudi znaju. I super, možda da realizira sve projekte, možda da realizira na sve što sad uči. Neobično vladi to ide, na kraju krajeva, jer to ide po inerciji, tako je to super no se debe ningún problema, no, no, no saben de quién es, no, no se debe nada, no se sabe de quién es, no se sabe de quién es, Ladies and gentlemen, may I ask you to take your seat? Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet, hogy folytathassuk eh, a programot. I'd like to welcome... Szeretném most üdvözölni Nikolász Martin urat, aki szakpolitikáját, valamint szakpolitikai teljesítményet és megfelelőséget felelős főigazgató helyettes, az Európai Bizottság regionális és várospolitikai főigazgatósága részéről. Szeptember 14-én a bizottság elfogadta az úgynevezett omnibus javaslatot, amely egy javaslatcsomag része, és ez pedig a több éves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatára vonatkozik a javaslat, a költségvetési rendeletet változtatja, egyszerűsítés, adminisztratív terhek csökkentése az uniós támogatású projektek esetében. A javaslat ugyanakkor számos ágazat, specifikus rendelkezéseket is tartalmaz, például a 262-es cikktől kezdődően, amelyek mm, lényegesen túlmutatnak az egyszerűsítésen, és nagyon lényeges, nagyon lényeges változásokat jelentenek. Ez egy fontos javaslat az Európai Parlament szempontjából, amelynek a különböző szakbizottságok döntéshozatalának sorában található, és volt a múlt heti Strasburgi szakbizottsági elnökök értekezletén egy eszmecsere erről, október 25-én fogunk erről majd egy véleményt megfogalmazni, és nagyon fontos lenne és érdekes lenne meghallgatni egy bizottsági szakértő véleményét erről, annak érdekében, hogy ezekről a javaslatokról a véleményünket kialakíthassuk. Mártin úr, öné a szó. Nagyon köszönöm elnök asszony, és köszönöm, hogy meghívtak ide, hogy eljöhessek a szakbizottsághoz, és megmutassam önöknek az Európai Bizottság javaslatát. Azt hiszem, hogy elérkezett a helyes pillanat arra, hogy ezt megtegyük, hogy tájékoztassam önöket arról az általános magyarázatról, amely a javaslatunkhoz kapcsolódik, és természetesen számomra mindig nagy öröm, hogyha eljöhetek ebbe a szakbizottságban azt tervezem, hogy először is a változásokra összpontosítok a kohéziós politikához képest bekövetkező változásokról, tehát hogy a szabályozási keretrendszerre ez milyen hatással lesz, először is kontextusba helyezném. Ez a bizottság javaslatcsomagának részét képezi a félidős felülvizsgálat tekintetében, és ez szorosan kapcsolódik a bizottság közleményében meghatározott témákkal kapcsolatban, amelyek az új kihívásokra vonatkoztak, illetve a rugalmasság alkalmazására az uniós költségvetés tekintetében. Itt a fő pontok a következők, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy felgyorsítsuk az Európai Strukturális és Beruházási Alap alkalmazását, és hogyan tudjuk egyszerűbbé tenni ennek az alapnak a végrehajtását, és teljesítményorientáltabbá tenni. Tehát ez lenne nagyjából a javaslat kontextusa. Talán tudják, hogy ez egy nagyon nagy csomag, ezt omnibus csomagnak hívjuk, ugyanis több elemmel rendelkezik, a költségvetési rendelet módosításával kezdve, illetve az ágazat specifikus szabályokkal fog, folytatva, szándékosan egyetlen csomagként terjesztjük ezt be, ugyanis nagyon szorosan összefügg a pénzügyi, illetve a költségvetési rendelet módosítása és az ágazat specifikus szabályok, ugyanakkor az egyszerűsítés és a teljesítményorientáltság. Nézzük most azokat az elemeket, amelyek elsősorban a kohéziós politikára, illetve az európai beruházási, strukturális beruházási alapra vonatkozik. Nézzük azokat a témákat, amelyek említettem már a kedvezményezettek adminisztratív terhelésének csökkentése, javít az Európai Uniós eszközökkel való szinergiák javítása, egyszerűsíteni a pénzügyi eszközöket, és növelni a rugalmasságot a tagállami beruházások esetében. Tehát vannak új elemek is, főként tudva, hogy most már van egy úgynevezett FC alapunk, amelyet még nem rendelkeztünk akkor, amikor a jogszabályt elfogadtuk. Szerintem a jogalkotási folyamatnak nagyon fontos része, hogy utólag veszük észre, hogy vannak olyan rendelkezések, amelyek amelyeket egyszerűbbé is lehetne tenni. Ilyenkor azt tesszük, hogy figyelembe vesszük a magas szintű csoport véleményét, amely az egyszerűsítéssel foglalkozik, és ajánlásokat terjesztett be, szorosan betagozódik a javaslatba, és van egy külön rendelkezés a szolidaritási alapról, amelyre szintén ki fogok majd térni. Először is nézzük azt a témát, amelyel kapcsolatban nagyon jól tudjuk, hogy mi a helyzet, ez pedig az, hogy az adminisztratív terhet csak a kedvezményezettek számára. Itt a fő akadály az úgynevezett egyszerűsített opcióhoz kapcsolódik, tehát hogy az kedvezményezettek használhassák az alapot, anélkül, hogy minden egyes számlát eltennének, minden egyes kiadott euróval kapcsolatban. Úgyhogy a javaslatban arra törekszünk, hogy ezeket a költségek, elemeket, költségopciókat kiterjesszük az egyes finanszírozási alapra jellemző szempontokban. Az mm, a lampszám, az általány az egyik olyan eset, ahol nincsen korlátozás, illetve ezen kívül, és talán ez lehet az egyik olyan elem, amely akár vitát válthat ki. Kötelezővé tesszük az egyszerűsített költségopcia használatát kismértékű műveletek esetében. Arra biztatjuk, ösztönözzük a tagállamokat és irányító hatóságokat, hogy ezt az egyszerűsített költségopciót használják 300 ezer euró alatti összegek esetében. Illetve áramvonalasítottuk az egyik rendelkezést, amely a személyzeti költségeket az egyéb közvetlen költségek arányában számítja ki, és eredetileg az Európai Szociális Alapra volt jellemző, hogy a többi támogatható, illetve elszámolható közvetlen költséget a személyzeti költségek arányába határozzák meg. Talán egy kicsi innovatívabb megközelítése az egyszerűsített költségopciónak, illetve hogy a kifizetés az eredményekre összpontosuljon. Ez a költségvetés tervezett módszer, ami egy személyre szabott költségvetés az egyes műveletekre vonatkozóan, ami lehetővé teszi az alkalmazását minden alap vonatkozásában, és ez pedig a költségvetési rendeletben is szerepel, és a közös rendelkezésekről szóló rendeletbe is beemeltük a rendelkezést. A finanszírozás tehát bizonyos feltételekhez köti, ez annak köszönhető, hogy a az eredmények és a teljesítmény függvényében adják ezt meg, és lehetőséget biztosít a bizottság számára, hogy egyfajta egyszerűsített költségopciót alkalmazzon olyan ágazatoknál, ahol azt mondjuk, hogy ez egy olyan módszertan, amelyet a felhatalmazáson alapuló aktusban meghatároztunk, és biztosak lehetnek abban, hogy ezt majd el is fogják fogadni. Talán arra is emlékeznek, hogy az egyik innováció, amit a CPR rendeletben alkalmaztunk, ez a közös cselekvési terv, ez a programnak részét képezi, egy feltétel alapú vagy eredmény alapú rendszert jelent. A probléma az, hogy ugyan nagyszerű ötlet volt ez, de senki nem vállalta fel. Ez azt jelenti, hogy lesz azért érdeklődés, volt is, ezért nyilvánvalóan meg kell változtatni azért, hogy barátabb legyen, ugyanis ezt nagyon fontos próbának tekintjük az alapok végrehajtásának módszerében, és ezt egyszerűbbé tettük azáltal, hogy a plafonértékeket csökkentettük például a közpénzből történő támogatás arányát illetően, és lehetővé tettük a tagállamok számára a kísérleti projektek alkalmazását, ezt az első közös cselekvési tervben már nincsen minimum követelmény, úgyhogy egészen kismértékben is lehet ezt alkalmazni, vannak tartalmi követelmények, nagyon fontos, hogy ne legyen külön irányító bizottság a közös intézkedési tervvel kapcsolatban, hanem a program monitoring bizottságát lehet használni, tehát számos olyan elem van, amely egyszerűsíti a közös intézkedési tervek alkalmazását, és azt gondolom, hogy ezeket vonzóbbá kell tennünk, és amint ezek a változások megtörténtek, népszerűsítjük, és szeretnénk, hogyha a tagállamok ezt kísérleti projektként használnák, ugyanis nagyon hasznos modellnek tekintjük, amelyet 2020 után tudunk majd alkalmazni. Aztán ez az első rész az adminisztratív terhek csökkentéséről, most pedig akkor térjünk át arra, hogy eh, hogyan lehetne javítani a szinergiákat az egyéb uniós eszközökkel, és tudom, hogy ez a szakbizottság ezzel már nagyon sokat foglalkozott, és számos területen foglalkoztunk ezzel már, mint például a Horizont 2020. Tehát az egyik új elem az FC, ami egy évvel ezelőtt jött létre, és az egyik probléma amelyet hangsúlyoztak már többen, az az, hogy biztosítani kell, hogy megfelelő legyen a kiegészítő jelleg a strukturális és beruházási alapok és ezen új eszköz között, amelyet az Európai Beruházási Bank kezel. Ugyanis erről nem tudtunk, nem tudtuk tehát beépíteni ennek elemeit, amelyek e két eszköz jó artikulációját valósítanák meg, de egyértelműen arra törekszünk, hogy megpróbáljuk ezt egyszerűsíteni és megkönnyíteni. És egy eltérő mértékben ugyan, de finomra hangoltuk azt a szövegezést, amely kimondja, hogy ugyanazt a műveletet számos különböző forrásból lehet finanszírozni. Ez pedig az eszi alapok számára lehetővé teszi, hogy például a Horizont 2020 szal együttműködjenek, mert az egyik művelet akár két forrásból is kaphat támogatást. Azonban az audit nyomvonal esetében egyszerűsítettük ezt, tehát arányosan lehet, arányos alapon lehet ezt megközelíteni. Mondjuk egy művelet 70%-a egy olyan programból jön, ami regionális fejlesztési alapokat kap, a 30% pedig egy másik programból, vagy egy másik finanszírozási alapból, mint például a Horizon 2020 tehát finomra hangoltuk ezt az egyszerűsítést. Lépjünk akkor tovább, és nézzük meg a részleteket, hogy hogyan lehet az eszifet, et illetve az EFSZ-t kombinálni egymással. Azt láthatják a javaslatban, hogy valójában két opció is rendelkezésre áll. Az elsővel kezdem, ez a klasszikus opció, ahol az irányító hatóság egy eszív programból származó alapokat kíván felhasználni, és a rendelkezésre álló FC beruházásokkal kívánja kombinálni azokat, miután az EBB-vel megbeszéléseket folytatott. Azt javasoltuk, hogy amikor ez a kombináció megvalósul, ez lehetővé teszi egy adott rendelkezés sorozat alkalmazását egy külön cikkben, tehát ez a pénzügyi eszközök teljesítésének új módját biztosítja új rendelkezésekkel, és lehetőbbé válik a két eszköz kombinációja annak érdekében, hogy egyfajta biztosítékot nyújtsunk az ESIF alapok használatához, azt javasoltuk, hogy egy küszöbértéket határozzunk meg a maximális rész, részesedés esetében, ugyanis magánforrások előírásai szerepel ebben, és szeretnénk biztosítani, hogy ahol az ESIF alapok belépnek a képbe, Fontos, hogy rendelkezésre álljanak ezek a pénzek az első veszteség ellensúlyozására. Van egy olyan rendelkezés, amely szerint legfeljebb a teljes támogatás, a, tehát a végső kedvezményezetnek nyújtott támogatás legfeljebb 25%-áról beszélünk, illetve szabályokat határoztunk meg annak érdekében, hogy egyszerűsítsük annak érdekében, hogy egyetlen szabályrendszer legyen, ahol együtt tudunk ilyen rendelkezéseket meghatározni, és egyértelműbbé válik az előzetes értékelés, a beszámolás egyszerűsítése, százszázalékos társfinanszírozás biztosít. Ez azt jelenti, hogy az irányítóhatóság átveheti az alap irányítását egy beruházási platformtól, amit az FC eszköz esetében hoznak létre. Tehát ez valóban egyetlen referenciapontot biztosít az alkalmazandó szabályok szempontjából. Ezután pedig egy egyéb kérdéssel is foglalkozni kellett az FC miatt, illetve amiatt, hogy ez egy új eszköz, ami egyfajta hibrid, ugyanis a magán és a közfinanszírozás között van valahol. Amikor az EBB szokásos módon befektet, akkor a befektetését magán hozzájárulásként értékeljük, nem pedig közpénzként. Természetesen, amikor egy tagállam eszi alapokat használ fel, az közpénz. Az FC viszont a kettő között van ugyanis támogatást, az uniós költségvetésből kap, ezért közpénznek számít, ugyanakkor viszont az EBB-től származik, ugyanúgy, ahogy más befektetések. Ezért van egyfajta hiányosság annak meghatározásában, hogy ezt hogyan kell kezelni, amikor bizonyos strukturális finanszírozási eszközöknél lehetővé kell tenni azt, hogy megkülönböztetett elbánásba részesítsünk különböző beruházókat, és át kellett szövegezni a cikket annak érdekében, hogy ez egyértelmű legyen, hogy az FC kezelése hogyan valósuljon meg. Ez különösen azt jelenti, hogy most már lehetővé vált, egyértelművé teszi, pontosítja részletesen azt, hogy az ESIF alapokat az első veszteség fedezésére használják fel, egy adott struktúrán belül ez az egyik fontos lehetősége annak, hogy a továbbiakban is kiterjesszük az EFSI végrehajtását az Európai Unión keresztül, és hogy azt ne annyira azokra a régiókra összpontosítsuk, ahol a kockázati szintet kockázati szintek következtében jobban bankolhatók a projektek. Tehát ezek a fő változások pontosítás és jogbiztonság szempontjából, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a befektetőket bevonzuk. Tehát ez az első opció. Aztán van egy második opció, amely azért eh, került elő, mert a költségvetési rendeletben van egy új cikk, a 125-ös cikk, amely két elemmel rendelkezik. Most arról az elemről beszélek, amely lehetővé teszi a tagállam számára, hogy az ESIF juttatás egy részét arra használja fel, hogy azt visszafizesse a költségvetésbe, hogy az FC kockázatviselő kapacitását javítsa. Tehát ez csupán lehetőség egy tagállam számára, hogy kérést intézzen, hogy az ESIF allokáció egy részét az uniós költségvetésbe fizesse vissza, hogy növelje a finanszírozás szintjét, amelyet az FC támogatására azonosítottak, így módon pedig az EBB beruházási kapacitását növeli, így tehát az allokációt az eszi keretből kiemelik teljes mértékben, és az eredményeként megnövelt beruházást pedig felhasználják anélkül, hogy ez a szokásos programozási folyamat részét képezné. Ahhoz pedig, hogy a 125-ös cikk működjön a gyakorlatban. A közös rendelkezésekről szóló rendeletben pedig egy cikk módosítására tettünk javaslatot, hogy ez hogyan működjön a tagállamok által benyújtandó kérés, tehát hogy egy határidőt megállapítsunk annak érdekében, hogy ez ne módosítsa, ne befolyásolja a költségvetési kötelezettségvállalásokat. Vannak egyéb változások is olyan pénzügyi eszközök tekintetében, amelyeket szeretnék önöknek megmagyarázni, talán emlékeznek arra, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendeletben egy nagyon komoly rendelkezés tömeg szerepelt a pénzügyi eszközökről, annak érdekében, hogy egyértelműek legyenek a szabályok hogy a pénzügyi eszközök megnövekedett felhasználását elősegítsük, ez volt ugyanis a cél. És azt láttuk, hogy nagyon fontos egyszerűsíteni ezen rendelkezések egy részét, vagy nagyobb rugalmasságot kell biztosítani. Az első pont amelyet nagyon fontos és lényeges változásnak tekintünk, ez az alapkezelők kiválasztására vonatkozik. A szokásos folyamatban ez egy szolgáltatás lenne, tehát a közbeszerzésekről szóló irányelv foglalkozik vele, pályázat kiírási folyamat szükséges ahhoz, hogy a szerződést egy alapkezelőnek adják. Az EBB és az EIF esetében a szerződésbeli rendelkezések miatt ez máshogy működik. Most pedig azt javasoljuk, hogy közvetlenül lehessen e szerződéseket odaítélni, ezt egy tagállam megtehesse egy nemzeti promóciós banknak, és meg kell felelni az EBB által meghatározott feltételeknek. Ezt egyes tagállamok kérték, illetve ez egy olyan elem, amelyet a magas szintű csoport is többször javasolt. Ezért nagyon fontos, hogy az irányító ható, hogy olyan irányító eszközöket vezessünk be, amely lehetővé teszi, hogy állami tulajdonú fejlesztési bankok végezhessék az alapkezelés fejlesztését, illetve megvalósítását. Talán emlékeznek rá, hogy a KKV kezdeményezés kibővítésével is foglalkoztunk már, és ezt egyértelműen egy sürgető igény tette szükségesé, hogy pénzt biztosítsunk a kisvállalkozások számára. Meglehetősen lassan indult ez a folyamat, ugyanis eléggé későn érkezett, a tagállamok ugyanis már meghoztak bizonyos döntéseket, és a KKV kezdeményezés alkalmazására biztatjuk tehát a tagállamokat, ugyanis úgy gondoljuk, hogy nagyon jó lenne, hogyha ezt az időszak végéig kiterjesztenénk, tehát változásokat vezetünk be annak érdekében, hogy ezt megtehessük az utólagos értékelés vonatkozásában egyaránt. Tehát ez egy újabb eszköz lehet a tagállamok számára, hogy támogatást nyújtsanak a KKV-knek és néhány technikai elem is szerepel, ez inkább már a finomra hangolásra vonatkozik, pontosítani kell ugyanis, és biztosítani kell az egyes rendelkezések működ, kép- képességét az EBB és az IFIK auditja esetében. Egy eltérő eljárást kell alkalmazni, ami lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az EBB auditorai érkezzenek az audit erőfeszítések megkettőzését el lehet így kerülni, pénzügyi korrekciók, hogyha egy adott szabálytalanság tapasztalható, akkor nem pénzügyi eszköz szintjén kell ezt korrigálni. Aztán ott van a negatív kamat, ez még nem tűnt úgy, hogy probléma lehet néhány évvel ezelőtt legalábbis, de most már igen, és akkor egy ilyen rendelkezést is meg kellett fogalmazni, illetve a beszámolás folyamatával kapcsolatban is igyekeztünk az átfedéseket elkerülni. Azt gondolom, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendelet esetében ott van a két nagy blokk az egyszerűsített költségek és a pénzügyi eszközök vonatkozásában. Aztán a rugalmasság. Ez a harmadik pont. Itt nagyon sok elem van. Az egyik, amit bevettünk a közös rendelkezések rendeletébe, hogy minden alapnak tudnia kell támogatni a migrációs, illetve menekült ügyel kapcsolatos költségeket. Mindjárt láthatják, hogy ez a rendeletben is tükröződik. Ami az utolsó pontot illeti, az eljárásokat egyeztetjük, hogy partneri megállapodások szülessenek, mert Gyakorlatilag ennek élő dokumentumnak kell lenni, aktualizálni kell, és az eljárásokba ezt bele is ültettük, tehát ezt tisztáztuk ezt a részt. Aztán a középső pont a 21-estől az 125-ös cikkig tartozik ez a tartalom. A tagállamok a forrásokat az EU-s költségvetésbe visszairányíthatják a szociális alapokból. Úgyhogy van egy ilyen rendelkezés is, ami ezt lehetővé teszi. Tehát egy tagállam egy bizonyos összeget vissza tud irányítani, hogyha nem tudta felhasználni a megfelelő programozási időszakban a költségvetésbe, amit aztán a kutatási műveleteket lehet finanszírozni a Horizont 2020 keretén belül. Aztán bizonyos változtatásokat eszközöltünk az RDF e rendeletben, vagy legalábbis javasoltuk. Az első ahhoz kapcsolódik, amit most mondtam, hogy lehetséges legyen támogatni olyan beruházásokat, amelyek a migránsokra, menekültekre vonatkoznak. Úgyhogy most már van egy ilyen prioritás, a befogadás, gazdasági integráció támogatására migránsok és menekültek vonatkozásában. Itt most már egyértelművé vált, és bizonyossá, hogy hogy lehet ezeket az alapokat felhasználni nem kizárásos alapon, de ez így sokkal világosabb kereteket szab, jogi hatályt biztosít, és vannak megfelelő mutatók is, amelyekre szükség van, hogy ezek alapján lehessen felhasználni ezeket az alapokat. Aztán nagyon sok tagállam felvetette, azt a problematikát, hogy az infrastruktúrák támogatásának korlátozásával mi a helyzet a kulturális és idegenforgalmi beruházások vonatkozásában. Itt csak a kisebb infrastruktúrákra korlátozódott a lehetőség. Egyes tagállamoknak ez problémás volt, nem igazán értették, hogy ez mit jelentett, úgy gondolták túlságosan korlátozó ez a kis infrastruktúra fogalom. Aztán további rugalmasságot vettünk be a jövedelmet teremtő műveletek vonatkozásában. Itt egyértelmű szabályokat szerettünk volna létrehozni, további elemekkel kiegészítve, hogy a tagállamok saját általányaikat nemzeti szinten állapíthassák meg, főleg olyan ágazatokban, ahol ez nagyon nehéz EU szinten, mert nincsenek megfelelő adatok, ha viszont igen, akkor a tagállamok ezt itt megállapíthatják, mármint az általányos, általányos szeget. Aztán növeltük a, a kivételek lehetőségét, hogy le lehessen vonni a jövedelmet, illetve a halászati alapok vonatkozásában is további elemeket iktattunk be. Aztán, ami a jelentősebb projekteket illeti, egy új, gyorsabb megoldást vezettünk be a független minőségi értékelést, úgyhogy a bizottság könnyen tudja ezt értékelni. Azonban úgy gondoltuk, hogy nem igazán akarták a tagállamok ezt felhasználni, mert a kiadásokat csak akkor tudták visszaigényelni, amikor a bizottság már döntött. Úgyhogy változtatunk ezen, mert ez nem volt ösztönző jellegű. Aztán megint csak néhány változtatás, ami a pontosításokat, finomításokat illeti a különböző fejezetekben, ahol úgy láttuk, hogy például a természetes személy definíciójáról volt szó, vagy a makroregionális stratégiák definíciójáról, a közvetítő testület az it vonatkozásában, aztán a különböző műveletek, a különböző programozási területeken. Gyakorlatilag egyszerűsítés volt a cél, aztán az elektronikus nyomtatványok használata, de voltak kételjek azzal kapcsolatban, hogy egyértelműen fogalmaztuk ezt meg. Aztán szakmai támogatás, itt a rugalmasságon javítottunk, illetve a küszöbértékeken. Egyértelművé tettük azt, hogy ami az ITC programokat illeti, ugyanaz a testület láthatja el a két feladatkört, aztán voltak különböző rendelkezések és keresztutalások. Aztán ami az szociális alapokat illeti, az egyszerűsített költségeket még tovább egyszerűsítettük, és a mutatókat tisztáztuk. Végül pedig el szeretném mondani, hogy a szolidaritási alappal kapcsolatban is módosítottunk. Itt a költségvetést irányított, vezettük be, eddig ugyanis nem volt költségvetése ennek, és minden alkalommal, amikor szolidaritási alapok, alap felhasználása volt szükség, módosítani kellett a költségvetést. Most azonban ez nem így van már, ez éves szinten egy bizonyos összeget elhatárolt, és ezt mobilizálni lehet. A tanács és a parlament, mint költségvetési hatóságok jóváhagyják jóvá a mobilizálást, de így nem kell pótköltségvetést készíteni. Nos, ennyit szerettem volna elmondani a változásokról. Láthatják, hogy fontos, jelentős módosításoktól kezdve apró finomításokig mindent bevezettünk a szabályozási keretben is. Ami most fontos, hogy a tárgyalások folyamatában aztán jóvágyásra kerüljön, ez a lehető legzökkenőmentesebben. Ugyanis a cél az, hogy a 2014-20-as programokra már alkalmazható legyen, még pedig a lehető leggyorsabban. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Mártin úr. Nagyon köszönöm ezt az igen részletes és érdekes beszámolót ez is mutatja, hogy a javasolt módosítások, változások mennyire összetettek, és nagyon nehéz tényleg egy-egy területen a változásokat felfedezni, mert annyira összetett és komplex az egész javaslat. Kedves kollégák, önöké a szó, asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Martin úrnak is a bevezetőjét, az előadását, és ezzel némileg megvilágította a jelenlegi helyzetet. Az elhangzottak alapján az első reakcióm az, hogy itt egy lehetőséget teremthet az egyszerűsítésre, a bürokrácia leépítésére, de kétségtelen, hogy minél előbb ezt útjára kell indítani. Őszintén szólva, meglehetősen furcsának tartom, hogy a bizottság egy ilyen omnibus, omnibus megoldást mutatott be. Nyilván kapcsolat van a pénzügyi rendelet és a költségvetés között, de a módosítás, a javasolt módosítás a kohéziós politikát alapvetően érinti, és itt nem csak az egyszerűsített eljárásokról van szó általánosságban, hanem a szakpolitika is átalakulna. Nem hiszem, hogy a parlament támogatna önöket abban a javaslatban, hogy ebből a szakpolitikából a menekült politikára kellene átcsoportosítani forrásokat. Ez egy nagyon mélyen szántó változást jelentene a kohéziós politikában és a regionális szakbizottságban. Azt hiszem, hogy mi vagyunk egyedül illetékesek ennek megvitatásában, eldöntésében. Itt eh, például egész heves viták folytak a regionális alapok eh, kapcsán, a trilóguson magam is többször részt vettem. Itt eh, arról a kérdésről van szó, hogy a kulturális emlékművekre mennyi pénzt szánunk. A parlament támogatása teljesen egyértelmű tette, hogy itt nem egy óriási összegről van szó, amit a történelmi értékeket bemutató múzeumokra fordítunk. Itt intenzívebben szerettünk volna a forrásokat más projektek kapcsán felhasználni, amelyek munkahelyeket teremtenek, illetve egy fenntartható gazdasági fejlődést tesznek lehetővé. Lehet, hogy itt mások eltérő véleményen vannak, de minden esetre ez egy olyan döntés a regionális szakbizottság részéről, amit a trilóguson a tagállamokkal is megvitattunk. Tehát az omnibus eljárás azonban erre nem ad lehetőséget, és a koordinátorok ülésén lehet, hogy még ezt megvitatjuk, illetve előkészítjük. Elfogadhatatlan, elképzelhetetlen számomra, hogy a két érintett szakbizottság, a költségvetési szakbizottság ezt támogatni fogja. Ugyanis így nem látom biztosítottnak, hogy a trialóguson a szakminiszterek és a szakbizottságok képviselői ezt megfelelően ebben meg tudnának állapodni. És nem hiszem, hogy ez az eljárások lassítását eredményeznie, többször bebizonyosodott, hogy nagyon hatékonyan tudunk együttműködni és tárgyalni. Ez mindenféleképpen egy jó előfeltétele annak, hogy az eljárás gyorsan lezáruljon, ha itt egy nagyszabású omnibus eljárást próbálnánk szervezni, ez számomra kérdéses, ugyanis hogyha az egyik szakbizottság valamit blokkol, akkor gyakorlatilag ezzel mindent blokkol, és a szakbizottságok illetékességét érinti ez. Lehet, hogy egy-egy téma több időt vesz igénybe, de minden esetre egy ilyen blokkolás az egész folyamatot leállítaná. Én már azt is látom, hogy több nagyon fontos dolog van, amit támogatni tudunk a javaslatból, és amit még szeretnék alaposabban megvizsgálni, és azt a kérdést szeretném feltenni, amit korábban kevésbé tartottak tiszteletben. A kohéziós politika kapcsán a Juncker terv társfinanszírozásáról is beszélnünk kell a bizottság elnöke a beruházási programmal kapcsolatos elképzelései egy 17 arányban mozgósítana magán tőkét, magánforrásokat. Az EBB az EIB is szerepet kaphat a társfinanszírozás kapcsán a strukturális alapokban. Ez nem az a megközelítés, amit eredetileg terveztünk. Hát a bizottság, illetve az ön javaslatai, nem tudom, hogy mennyiben foglalkoznak ezzel a kérdéssel, vagy pedig egy plusz szinergiát kínálnak, amit egyelőre nem igazán ismerünk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Novakov úr a következő kérdésfeltevő. Parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Először is el szeretném mondani, hogy nagyon örülök, mert pontosan egy évvel ezelőtt ez a parlament egy állásfoglalást fogadott el, amelynek a célja az egyszerűsítés volt, az egyszerűsítés egyszerűsítéséről szólt. És nagyon örülök, hogy egy évvel később konkrét javaslat született, és konkrét lépések történtek ebbe az irányba. Mindazonáltal biztos vagyok benne, hogy a bizottság itteni képviselője ö, által ismertetett javaslat nagyon sok kérdést vet fel. Az első, ami számomra rendkívül fontos, a következő. Tudják, hogy a munkamenetet a tanácson belül is hogyan fogják megszervezni? Tekintettel arra, hogy legalább 15 rendeletről van szó, és különböző cikkekről, 40 oldalon keresztül ez nagyon nehéz megoldani. Óriási munka áll előttünk. Ezen kívül a bizottság a különböző fejezetekben ö, tudná javasolni ö, valamilyen szakértői támogatást, mert vannak olyan módosítók, amelyek szerintem nem igazán foglalkoznak a fő témákkal, legalábbis ami a regionális fejlesztést illeti. Aztán, ami a menekülteket illeti, szerintem itt nagyon egyértelműen kell fogalmaznunk, hogy hogyan, mikor és milyen eljárásokkal fogunk foglalkozni, és ha felhasználjuk erre a célra a pénzt, akkor átláthatóan, egyértelműen kell ezt tennünk az állampolgárokkal szemben. Még de nem utolsó sorban. Ennek a projektnek mi a, mik a határidejei? Várnak valamit, talán még kicsit korai lenne ezt mondani, de jó lenne, hogyha valamit mondana azzal kapcsolatban, hogy önök szerint mikor ér véget ez a munka. Aztán vannak más javaslataim is. Tudom, hogy az egyszerűsítés eléggé fogós kérdés, főleg itt az intézmények között. És képzeljék el, még az egyszerűsítéssel kapcsolatos ö, ö, magas szintű munkacsoport neve is 12 szóból áll, úgyhogy maga a testület is három soros névvel rendelkezik. Persze egy aprócska példa arra, hogy érzékeljék, hogy milyen kemény feladat állunk szemben. Aztán azon töprengtem, hogy mi lenne, hogyha a régiók természetesen ugye tájékoztatják a bizottságot, de hogyha a bizottság is tájékoztatna régiókat. Hogy a kedvezményezettek táblázata megszülessen. A legfőbb teher, ami a kedvezményeket illet, a kedvezményezeteket illeti, a teher. A, az a teher, amit az auditálás jelent. Ha a kockázaton ö, alapul, akkor azt hiszem, hogy az lenne a legjobb, hogyha a kedvezményezetteket kevésbé auditálnák. Kisebb lenne a hiba ö, tényező is, és több lenne a előny. Azt hiszem, elég hasznos lenne a kedvezményezetek terhének csökkentése. Last thing. Uh, we talk about, uh... Aztán az egyszerűsítésről beszélünk, illetve nagyon sok téren a jogi keretek megváltoztatásáról. Azonban a célunk itt az, hogy monitorozhassuk, hogy ezek a változtatások hogy kerülnek végrehajtásra tagállamokon belül. És megint csak azt hiszem arról van itt szó, hogy a változtatásokat ugyan bevezetjük, a kérdés azonban az, hogy az egyes tagállamokban hogyan. Mert ez nagyban befolyásolja a kedvezményezettek, az emberek életét is. Köszönöm szépen. Maletics asszony. Much and thank you very much for your presentation. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy beszámolt a javasolt változtatásokról. Azt hiszem, hogy rendkívüli módon üdvözöljük őket, mert közös a célunk hogy felgyorsítsuk az alapok felhasználásának tempóját az egyes országokban, ennek érdekében pedig egyszerűsíteni kell a szabályokat. Én azonban attól tartok, hogy ezekkel a változásokkal a szabályok szintjén valóban elérjük a végrehajtás felgyorsítását. A bizottság mit szándékozik tenni annak érdekében, hogy ezek a szabályok még megvalósíthatóbbak legyenek? hogyan szándékoznak szorosabb együttműködést kialakítani a tagállamokkal, hogy megvalósítsanak valamit, ami nekem nagyon tetszik például, az egyszerűsített költség opció. Ez kötelező lesz, ez kiváló ötlet, de amikor ebben a sorban megnézzük, hogy eddig mi történt a tagállamokban, akkor azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan nem használták ki ezt a lehetőséget, amit az egyszerűsített opció biztosít. Azt mondták nekem, hogy az egyszerűsített költség opció választásakor az ellenőrzés, az audit jelentett problémát, mert nem az eredményre koncentrálnak, hanem a módszerre. Úgyhogy tényleg így kellene megváltoztatnunk a rendszert, hogy a változtatásokat a gyakorlatban hogy tudjuk tényleg megvalósítani. Tetszenek az elképzelések a szinergiákról, arról, hogy hogy lehet kombinálni a különböző alapokat, de nagyon sok munkacsoportban meghallgatás során itt az Európai Parlamentben hallottunk a szinergiákról, főleg a horizont és a, az szociális alapok között, és hogy a, tag, a tagállamoknak problémások voltak a különböző szabályok. A horizont keretén belül például az állami támogatásokra vonatkozó szabályok mások, szemben a szociális alapokkal vonatkozókkal, úgyhogy nagyon nehéz ezeket kombinálni. Persze az előadás során hallottuk azt is, hogy ezt is ki kell emelnünk. A kérdésem azonban, hogy hogy szándékoznak ezeket a problémákat megoldani annak érdekében, hogy az új szabályokat tényleg be lehessen ö, bevezetni, amelynek célja tényleg az kell, hogy legyen, hogy a gyakorlati megvalósítást támogassák. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönet a főigazgató úrnak, hogy eljött hozzánk, és elmondta, hogy milyen munkát végeztek. Az utolsó pontosításokat szeretném ö, tisztázni. Ami a szinergiát illeti ö, a két alap között. Nálunk nagy a kérdés. Ö, az FC többletértékét illetően. És hogyha számokat nézzük, nem a garanciákon alapulnak, és nem az eredményeken értjük, hogy később fogják elfogadni a közös provision regulation vonatkozásában, és a cél a szinergia. Azonban, ami a kohéziós politikát illeti, nem kockázatos egy kicsit a közös szabályok létrehozása, ahol inkább az eredményekre koncentrálnak? Tudjuk, hogy itt az utóbbinál nincs átláthatóság hogy hogyan választják ki a támogatandó projekteket, illetve nagyon sok esetben hiányzik a bevallás. Aztán mi a helyzet a migránsokkal és a menekültekkel kapcsolatos megoldás? Ez azt jelenteni, hogy a mm, programozási időszak alatt őket támogatnánk, hiszen olyan országból származom, ahol már eddig is nagyon sokat fogadtunk be a migránsokból. Ott van Görögország is, ahol már is ö, szembe kell nézni óriási válsággal. És már maximálisan kihasználják a kohéziós politika adta lehetőségeket, hogy ezzel a problémával szembenézzenek, ami nem csak ennek a régiónak a problémája, hanem egész Európáé. Úgyhogy eléggé kockázatosnak tartom ugyanezen régiók és a régiók, ugyanezen régiók gazdasága szempontjából. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nem látok további jelentkezőt. Nincsenek további kérdések, megjegyzések, akkor Mártin úrnak megadom a szót, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen. A rendkívül értékes kérdéseket, ezekre megpróbálok most válaszolni. Az intézményi jellegűekkel kezdeném, tehát hogy miért egy csomagba tettük bele, miért ezt a keretet találtuk. A bizottság ezt az időközi félidős felvizsgálat vita keretében alkotta meg, és a közlemény is megindokolta ezt. Érdemes figyelembe venni, hogy a kockázatokra tekintettel a különböző szakbizottságok a parlamentben, illetve a tanács különböző részei és a bizottságon belül is különféle viták folynak az alapok különböző részeiről, illetve a költségvetési sorokról. És sokszor ez az oka annak, hogy nem igazán illeszkednek ezek a különböző részek. Miközben a szinergiáról beszélünk, illetve a Horizont 2020-as szabályairól, az strukturális alapra vonatkozó szabályokról. Az alapvető ok az, hogy mindenki a saját kis elkülönült területén tevékenykedik. Ez részben érthető, a bizottság igyekszik koordinálni, de végül is a technikai részletek az egyes főigazgatóságoknál kerülnek kidolgozásra, és talán nem töltjük be a legjobb koordinátori szerepet, és nem harmonizáljuk a lehetőségeknek megfelelően ezeket az egyes részeket. A bizottság itt arra törekszik, hogy egy lépéssel tovább menjünk a harmonizált, összehangolt megközelítésben. A pénzügyi rendeletben is szerepel ez, és a különböző ágazati szabályokra vonatkozó szabályokban. koherensnek és következetesnek, jól kidolgozottnak kell lenni a szabályozói kereteknek, ami az egyes alapokra vonatkozik, és az az egyik lényege az egy, egyszerűsítésnek. Ugyanis a kedvezményezetten nem igazán érdekli, hogy melyik forrásból származik a pénz, ők minél egyszerűbb számvitelre, eljárásokra tartanak igényt. A változások egy része természetesen szakmai jellegű, és ehhez szakértelmet kell mozgósítani, és nyilván az önök szakbizottsága ebben kulcsfontosságú szerepet fog játszani a rendeletek felülvizsgálata során, hiszen így lehet biztosítani a megfelelő szakértelmet a változások számára. Végül is a parlamentnek kell eldöntenie, hogy milyen megoldást fog e tekintetben alkalmazni. az FC és az SF-re reagálva, amikor a Juncker tervről, vagy az európai beruházási tervről beszélünk, a kohéziós politikának már megvan a szerepe, ez az egyik finanszírozási forrás a fejlődés elősegítésére, a beruházások ösztönzésére, és a közlemény lényege fő üzenete az volt, hogy ezeket az alapokat minél hatékonyabban felhasználjuk, és minél nagyobb mértékben aknázzuk ki a különböző pénzügyi eszközöket. Az új FC keretében egy új eszköz is rendelkezésre áll a növekedés és a munkahelyteremtés támogatására. A célkitűzések átfedőek, átfedik egymást az FC és a strukturális alapok között. Ezeket a pénzügyi eszközöket a lehető legnagyobb mértékben kiegészítő, komplementer jelleggel kell alkalmazni. Már bizonyos konkrét példákat lehet említeni a kedvezményezettek szintjén, infrastrukturális projektek kapcsán például, a projekteket a bankok számára is eladhatóvá kell tenni ezekkel az alapokkal, és ezáltal magánforrásokat is be lehet vonni. Ezen kívül bizonyos előnyöket kínál a KKV-k támogatása kapcsán az SFI, nem csak a strukturális alapok keretében, hanem a Horizon 2020 as keretében is. Véleményünk szerint tehát észszerű minden lehet, lehetőséget feltárni ahhoz, hogy a különböző pénzügyi forrásokat hogyan lehet valahogy összevonni, közösen felhasználni. És ez nem csak a fejlettebb országok számára lehet előnyös, vagy a gazdagabb régiók számára, hanem a kevésbé fejlettebbek számára is. Nyilvánvalóan sokkal nehezebb a magántőkét mozgósítani, ahol a kockázatok magasabbak, és ezt a célt szolgálhatná az EFC, amivel kevesebb kockázattal járhatnának, és a bankok számára kedvezőbbé tehetők a projektek. Tehát mindannyiunk érdekében áll ez. Természetesen ehhez bizonyos garanciákat, biztosítókat is alkalmazni kell. Itt már említettem a küszöb értékeket, a határértékeket. Az irányító hatóságok beleegyezése is szükséges ehhez természetesen. Az FC és a struktúrális alapok kombinálására csak akkor van lehetőség, hogyha az irányító hatóságok is ezzel egyetértenek és a program stratégiájukba ezt beveszik. Ami pedig az új beruházási prioritás illeti a migráció és a menekültek kapcsán, a szociális alapból természetesen ez finanszírozható, hiszen itt a szociális integráció az egyik cél, a bizottság már hónapokkal ezelőtt a tagállamokhoz fordult, és azt szorgalmazta, hogy ezeket a forrásokat akkor is azokban az esetekben is használják fel beruházások támogatására, amikor a migrációból fakadó kihívásokat kell kezelni egyértelműbb alapra van minden esetre szükség, ugyanis hogyha jelenlegi rendelkezéseket értelmezzük, akkor felmerülhet a kételj, hogy ezek a rendelkezések vonatkoznak az ilyen esetekre is, ami a kockázatok csökkentését illeti, illetve a tisztánlátást. itt megint csak az irányító hatóságoknak kell eldönteniük, hogy ezt a, ezzel a lehetőséggel élni kívánnak-e, és átirányítanak-e az alapokból bizonyos forrásokat az ilyen kihívások kezelésére. De minden esetre megvan a kerete annak, hogyha így kívánnak tenni. Az infrastruktúrák esetében a alacsonyabb szint tehát kapcsolatosan azt kell mondani, hogy itt bizonyos ellenőrző listákat kell figyelembe venni. Nem támogatunk emlékművek finanszírozását pusztán öncélú jelleggel, eltekintve attól, hogyha ez hozzájárul a munkahelyteremtéshez, vagy a növekedéshez, de pusztán az idegenforgalom szempontjából lehet, hogy önmagában a gazdasági fejlődést elősegítheti az adott régióban, ha bizonyos emlékműveket vagy védett épületeket támogatunk. Erre már most is van lehetőség az ilyen kisebb körű vagy kisebb mértékű beruházások esetében. A szinergiákra rátérve, illetve hogyan kívánjuk biztosítani, hogy az egyszerűsített költségelszámolás a gyakorlatban is működőképes legyen. Az állami támogatás az, ami a 14-20-as időszakban az alapvető paramétereken nem kívánunk változtatni. Az állami támogatásra vonatkozó szabályok az EFC alapoknál is érvényesülnek, de az EU költségvetésből az Horizont 2020-ra fordítandó közvetlen kiadások esetében nem. Egy további vitát lehetne nyitni természetesen, hogy mi történik majd 2020 után, de egyelőre nem várható változás. Itt most néhány konkrétumra kell összpontosítanunk, például a kiválóság kapcsán egyértelmű az értelmezés, itt olyan tevékenységeket is lehet támogatni, amelyek megfelelnek a Horizon 2020-as kritériumainak. az EU szintű pénzügyi eszközök állami forrásból történő kiegészítése nyilván nem az állami támogatások keretében vizsgálandók. Ahhoz, hogy az egyszerűsített költségelszámolásban segíteni tudjuk a tagállamokat, ez egy olyan terület, amit elsősorban a szociális alapoknál, kevésbé a regionális fejlesztési alapoknál vetek igénybe. Nyilván ezzel foglalkoznunk kell, és a mi szándékunk az, hogy amint a rendelkezéseket elfogadják, nyilvánvalóan e tekintetben minden támogatást és segítséget megadunk a tagállamoknak. Itt ez egy felvilágosító feladatot jelent az auditorok felé is, hiszen az audit módszereken is némileg változtatni kell majd. Végezetül pedig egy érdekes felvetés is elhangzott az audit kockázat kapcsán, nevezetesen, hogy a célzottabb megközelítés mennyiben lenne előnyös a kedvezményezettek számára. Itt két szintről van szó egyrészt az irányítóhatóságok által végzett ellenőrzés, másrészt a külső auditok kérdése. Itt nem kellene túl sok időt fordítani olyan kedvezményezettek helyszíni ellenőrzésére, ahol a kockázat szintje viszonylag alacsonyabb. Az egyes itt nem az egyes gazdasági szereplőkre vagy kedvezményezettekre, hanem magának a rendszernek az ellenőrzésére kéne fokozottabb figyelmet fordítani, és az audit szervezeteknek is korlátozottak az erőforrásai, tehát minta alapján kellene, hogy dolgozzanak. Nyilván nem zárható ki bizonyos gazdasági szervezetek, hiszen egy statisztikailag szignifikáns populációra kell, hogy kiterjedjen az audit, Végezetül pedig, ami az időzítést, az ütemtervet illeti, a minél gyorsabb fellépés alapvetően fontos, és a célunk, hogy ezek a változások az jövő év közepéig elfogadásra kerüljenek. Minden intézménynek együtt kell működnie, hogy ezt a az időpontot tartani tudjuk, és hogy ezekből a változásokból a 14-20-as időszak már előnyöket lásson. Köszönöm szépen, Martin úr. Nagyon érdekes volt ez a vita. Megvilágította a koordinátorok ülése előtt a legfontosabb kérdéseket. Köszönöm szépen, hogy elfáradt az ülésünkre. Most pedig az ülésünk nyilvános részét lezárom, és kérem, hogy a szakbizottság azon tagjai, akik a koordinátori ülés kapcsán nem érintettek, eh, hagyják el a termet, és folytatjuk a koordinátorok ülésével.